Okay. So good uh, afternoon, colleagues. Uh, uh let me start uh, our uh, jó napot kívánok, tisztelt kollégák! Kezdjük el az ECON szakbizottsági ülést. Adoption of the, of the agenda. Először is elfogadjuk a napi rendi pontot, ezt elfogadottnak tekintem. Nincsenek bejelentéseim a mai napra legalábbis, és nincs is beszámolni valóm az intézményközi tárgyalásokról, úgyhogy akkor rögtön a négyes és ötös napirendi pontokra rátérhetünk. Ludvigson úr az smd től a jelentéstevő, és ez az Európai Parlament és Tanács irányelve, az Európai Szolgáltatási E-kártya működési kereteiről, illetve Parlament és Tanács rendelete az Európai Szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó administratív eszközök bevezetése. Mint ahogy a minden bizonyát tudják, 2017. januárjában a bizottság egy intézkedéscsomagot terjesztett be, amelynek az a célja, hogy a határon átnyúló szolgáltatásokat a belső piac megerősítésének céljából kiterjessze, és ehhez egy új európai szolgáltatási e-kártyát hozott létre, amely egyszerűsíti a szolgáltatók számára az adminisztratív formalitások betartását más tagállamban. az illetékes szakbizottság úgy döntött, hogy ezt vissza fogja küldeni a bizottsághoz, ezt az anyagot, és mi is őt ebben követjük. Most megadom a szót a jelentéstevőnek, és aztán az árnyék jelentéstevőknek 7 percben és 4-4 percben, és aztán jöhetnek a kérdések. Ludvigson úri először a szó 7 percben, hogy bemutassa a 4-es és 5-ös napirendi pontokra vonatkozó észrevételeit. Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Köszönöm, hogy megadja nekem a szót, elnök úr. Nagyon nagy szükség van ma arra, hogy a szolgáltatási piac fejlesztését vigyük Európában. Itt ki kell használnunk azt az, azokat az esélyeket, amelyekkel a belső piacon rendelkezünk. Üdvözlöm azokat az intézkedéseket, amelyek javítják a belső piacon a szabad mozgást. Ugyanakkor ez együtt kell, hogy járjon a magas szintű követelmények fenntartásával a fogyasztók, illetve a munkavállalók vonatkozásában, és a tisztességes munkafeltételek, illetve versenyfeltételek mindenki szemre érvényesek kell, hogy legyenek. Az elektronikus szolgáltatási kártyára vonatkozó javaslat meg kell, hogy könnyítse a szolgáltatók számára, hogy határokon átnyúlóan nyújtsanak szolgáltatást. És ezáltal könnyebb lesz a letelepedés egy másik tagállamban. A javaslat egy rendeletből áll, amely ezen szolgáltatási kártya tartalmát szabályozza, és van egy irányelvjavaslat is, amely az eljárást és az alkalmazási modalitásokat szabályozza. A bizottságnak az a véleménye, hogy a javaslat hozzáadott értékkel bír az elektronikus szolgáltatási kártya bevezetését illetően. Mi nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez a kép teljes mértékben helytálló. Sok olyan kritikával egyetértek, amelyet a munkaadók, a szakszervezetek, valamint az ágazatok képviselői megosztottak velünk hiszen ők azok, amik leginkább megszenvedik majd ezen javaslat hatásait. Ők kritikával illetik azt, hogy a javaslat nem jelent valódi hozzáadott értéket, így például a biztosítási ágazat esetében a bizottság biztosítás specifikus rendelkezéseit kifejezett kritikával illette. Ezek sokszor elhibázott felvetéseken alapulnak, és sok nem fog majd működni, sok pedig csupán többletköltséggel jár, és nem ad hozzáadott értéket. Az építőiparban is aggodalmak merültek fel, hogy a kártya bevezetése, az illegális munkát, a fekete munkát, a hamis kiküldetést, vagy a hamis önfoglalkoztatást fogja elősegíteni. Ezért az a véleményem, hogy sokkal jobb lenne, ha ezen különböző aggodalmakat, kétségeket, véleményeket az ágazatok részéről figyelmesen meghallgatnánk. A bizottság javaslata számos fontos kérdést vet fel, többek között, hogyha valaki kérelmet nyújt be egy szolgáltatási kártya kiadására, akkor a befogadó ha a befogadó államnak nincs elég ideje az ellenőrzések lét végrehajtására, akkor a származási ország kiállíthatja a kártyát. Szerintem ez megnyitja a kaput a visszaélések előtt. Ha a szolgáltatási kártyát kiadják, akkor már nem lehet ezt elégségesen ellenőrizni. Szerintem a határidők elég szűkösek, a tagállamnak gyakran nincs is lehetősége vagy kapacitása arra, hogy az adott kérelmet alaposan megvizsgálja. Ehhez jön még, hogy a, az érvényessége kártyának határozatlan időre szól, ez is problematikus. Ugyanis az adatok elavultak lehetnek az idők során, és szerintem mielőtt új rendszert vezetnénk be, el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon az adott céljainkat ezzel a törvényel elérjük-e. Az a véleményem, hogy ha egy új rendszert akarunk bevezetni, ezzel az elektronikus szolgáltatási kártyával, akkor nagyon fontos, hogy a rendszer egyszerű, előre látható, világos legyen, hogy a törvény célját el tudjuk érni. A bizottság javaslata szerintem nagyon összetett, és nagyon sok pontatlanságot, tisztázatlan témát tartalmaz a központi kérdéseket illetően. Nagyon sok technikai intézkedés is van, amelyek szerepelnek a javaslatban, és ezek a gyakorlatban nem feltétlenül működnének jól. Én arra végkövetkeztetésre következtetésre jutok, hogy fel kell vetnünk a kérdést, hogy vajon a bizottság javaslata egyáltalán bír-e hozzáadott értékkel. Ez egy plusz bonyolítást jelent a közigazgatási struktúrák számára, és a gyakorlatban ezeket nem is kell alkalmazni, erre nem, nincs is kereslet a gyakorlatban. Fontos az, hogy ezen a területen már most is nagyon sok eszköz létezik. Szerintem alaposan meg kell vizsgálni ezeket, és tisztázni, hogy vajon egy ilyen elektronikus szolgáltatási kártya jelent egyáltalán hozzáadott értéket, vagy sem. Abból kiindulva, amit az imént bemutattam, azt szeretném javaslat, javasolni, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát. Ugyanakkor szeretném azt is kiemelni, hogy nyitott vagyok a konstruktív vitával szemben, és szeretném meghallgatni, hogy mit is mondanak a többi frakció elnyék jelentéstevője a javaslatról. Köszönöm. Köszönjük Ludvigson úr, és most Matusalon úr kapja meg a szót, aki jelentéstevő a néppárt részéről négy percben. Köszönöm szépen! Szeretném elmondani, hogy milyen aggájaink vannak az elhangzottakkal kapcsolatban. Teljes mértékben egyet értek az árnyék jelentéstevő, illetve a jelentéstevővel, javítja magát a felszólaló. Igaziból nem is értem, hogy egyáltalán miért foglalkozunk ezzel a témával itt az Econban, tehát nagyon nagyok bennem a kétségek a hatáskörökkel kapcsolatban. Szeretném ezzel együtt megköszönni az, a javaslatot. Vannak olyan pontok, amelyekkel egyetértünk, például a szolgáltatások ösztönzésének kérdésével mindenképpen. Nagyon sok érv azonban az IMCO-hoz vezet, úgyhogy én még egyszer elmondom azt, hogy nekem nagyon nagy kétségeim vannak a hatáskör illetéségében. Köszönöm. Világos, értjük a helyzetet. Az ICR nevében Lunes úr következik, árnyékjelentéstevőként. Köszönöm szépen. sok úr nem tudott eljönni a mai napon, de azt üzeni, elküldte velem a leírt véleményét. A javaslatot megismertük, és néhány megjegyzésünk lenne. Egyrészt az ICR frakció egyetért azzal, hogy milyen kétségek merülnek fel, például a kártyák idő, tehát az érvényességével kapcsolatban, határideivel kapcsolatban, illetve az ellenőrzések, amelyeket a befogadó tagállam kellene megtegyen, még mielőtt kiadják az e-szolgáltatási kártyát. Ezen kívül pedig úgy gondolom, hogy itt az indoklás azért nem eléggé egyen, nem, nincsen egyensúlyban. A pozitív aspektusok is fontosak, mint például az akadályok fokozatos leépítése, a szolgáltatási szabadság, és nagyon nagy plusz értéket ad a belső piachoz, a cégek számára csökkentjük az adminisztrációt, a bürokráciáját, és a fogyasztóknak is egyre nagyobb hasztékot tudunk kínálni. Persze az emberek félnek attól, hogy a szolgáltatások a GDP, legmagasabb GDP országokban drágábbak, ezért védik ezt a szolgáltatási piacot az ott tevékenykedők, de én nem gondolom azt, hogy ez azt jelenteni, hogy elárasztjuk olcsó közép-kelet-európai szolgáltatásokkal a nyugat-európai piacot, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban vannak olyan intézkedések, amelyek révén a befogadó ország az ott érvényes jogszabályokat érvényesítetheti, és ilyen értelemben megőrzi a hatáskörét a tagállam. Ami az e-kártyát illeti, ennek nem szabad, hogy hatással legyen a munkavállalói jogokra, az, hogy az egész bizottsági javaslatot visszautasítsuk, az szerintem most még nem indokolt és túl korai is. Az ECR úgy gondolja, hogy a legtöbb kérdésre lehet megoldást találni, azzal, hogyha a az illetékes szakbizottsággal együtt egyeztetve módosításokat javasolunk. Ez mindenképpen nagyon jó lenne ahhoz, hogy javítsuk a szolgáltatási helyzetet az egész Európai Unió területén. Ez egy nagy kihívás, egy lehetőség, úgyhogy nem szabad, hogy ezt hagyjuk útba esni, én azt gondolom, hogy persze érthető, hogy a cégeknek vannak félelmeik, de azért a fogyasztóknak és a tagállamoknak is látniuk kell, hogy milyen sok pozitív lehetőség rejlik ebben, nagyobb lesz a piacon a választék, és ezért jó lenne szerintünk alapvetően ez a rendelet. Köszönjük szépen, hogy eljött, és köszönjük, hogy árnyékjelentéstevőként is dolgozik. Az ALDE nevében van itt valaki? Nincs? GUE? Nincs. Viszont látok valakit a zöldektől, nem a jelentéstevőt, vagy nem az árnyék jelentéstevőt. Michel Raimondként fogok ma beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a jelentéstevőnek is uh, a munkáját Michel nevében is. És alapvetően támogatjuk azt, hogy utasítsuk vissza a bizottsági javaslatot, és uh, tehát ezzel egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatási ágazat ösztönzését alapvetően támogatjuk, viszont előtte a garanciákat mindenképpen meg kell őrizni, hogy a befogadó államok ellenőrizni tudják azt, hogy az ott meglévő jogi feltételeknek megfelelnek a szolgáltatók. Nagyon sokszor ugyanis egészen más a jogszabályi környezet a fogadó országban, mint a származási országban, és nem szeretnénk azt, hogy egy ilyen dömping alakuljon ki. Nagyon sok aggályunk van, mint például a hallgatólagos megállapodásra vonatkozó elv, abban az értelemben, hogyha a befogadó ország nem reagál bizonyos idő határokon belül, akkor a küldő országnak a jogszabályai lesznek érvényadók. Ugyanakkor a biztosítási cégek számára nagyon fontos lenne az, hogy egy biztosítási bizonyítványt tudjanak kiadni. Nem gondoljuk, hogy ez könnyen megvalósítható, és egy ilyen egységes formátum kialakítása szerintünk nagyon nehéz, pedig ez önmagában nem rossz gondolat, hiszen ez egy akadály az egységes piac megalakulása, vagy annak a kiteljesedése előtt. A javaslatokat részben támogatjuk. Michel természetesen várja az együttműködést és a vitákat erről a fájdról. Köszönöm, mondja az elnök. Nem kíván más hozzászólni, akkor nézzük a kecsdiájt. Beres asszony. Merci beaucoup, monsieur le président. Moi, je peux évidemment me euh, féliciter de la... Szeretném üdvözölni a jelentéstevő álláspontját, meg vagyok győződve arról, hogy válaszol majd Martusiello úrnak, aki időközben eltávozott. Réaffirmer Szeretném felvetni, hogy mennyire fontos szakbizottságunk részéről véleményt alkotni ebben az ügyben. A bizottságon belül, ugyanakkor a tanácson belüli vita szempontjából is ez a javaslat közvetlen kihatása jár a biztosítások területére. Ugye itt az adóügyek nem kerültek említésre, de azt hiszem, hogy közelről meg kell vizsgálnia ezt is a szakbizottságunknak, hogy legyen alkalmazandó adó rendszere az úgynevezett hamis kiküldetések esetében, hiszen gyakran pont erről van szó a bizottság javaslata mögött ez rejlik, ami a bizottság a biztosítás ágazatát illeti, nagyon világosan és érthetően kell fogalmazni mindenki számára az első belső piac irányelv óta a biztosítások területén úgy döntöttünk, hogy a harmonizáción dolgozunk. És itt most egy kölcsönös elismerési rendszert javasolnak számunkra. Egy olyan területen, ahol nincs semmiféle előrelépés a rendelkezések konvergenciáját illetően, vagy a felülvizsgálatot illetően. Tehát ez mindenféleképpen egy kudarc, mi szakbizottságunk szempontjából fontos erre odafigyelni, és ez indokolja jelentéstevünk álláspontját az ECON szakbizottság nevében. Intervention, uh... Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és most a következő hozzászóló, nem tudom, hogy vala, kére még valaki szót. Igen, Sanders asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is szeretnék reagálni az elhangzott kritikákra, hiszen jó pár kétség, kérdőjel, illetve kritika merült föl. Már beszéltünk ezekről a témákról, ide tartozik a biztosítás, a hallgatólagos megállapodás, valamint a határidők, illetve az időtartam problémája nagyon sok tagállamban az elektronikus, elektronikus kártyát kritikával illetik, és üdvözlöm ennek tükrében a jelentéstevő megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogyha senki más nem kér szót, akkor Ludwigson Ludvingson úrnak adom vissza a szót kettő percre, hogy zárja le ezt a vitát. Ja, jag tror faktiskt att det går lite snabbare än två minuter. Då. Maximum két percben le tudom ezt bonyolítani. Világos, hogy itt egy eléggé összetett kérdésről van szó. Vannak tapasztalataim szakszervezetek részéről és más ágazatok részéről is, és tudatában vagyok, hogy mennyire összetett ez a téma. Köszönöm a kollégáknak a mai megjegyzéseiket, és persze megpróbálok majd a kollégák megjegyzéseiből kiindulva tovább dolgozni ezen a szövegen. Ugyanakkor a bizottság javaslatát nagyon sokan hasonlóan ítélik meg elmondottam, hogy nyitva állok a további viták előtt. Még egyszer szeretném meghívni a többi árnyékjelentéstevőt egy további találkozóra, hogy megtárgyalhassuk, hogyan lehetne legjobban kezelni ezt a dossziét. Azt hiszem, hogy sok kritikus tréma van, sok kritika elhangzott. Egyesek azt mondják, hogy eh, egyes pontokat egészen más hogyan kellene megfogalmazni, ezt ezen a találkozón majd tisztázni tudjuk. Ugyanakkor világos az, hogy én egyrésztről abból indulok ki, hogy a bizottság eh, ezen javaslatát el kellene utasítanunk, ugyanakkor van értelme a további vita lefolytatásának is, hogy megvizsgálhassuk, hogy esetleg módis, módosítók révén lehetne javítani ezen a szövegen megteszem a tőlem telhetőt, hogy egy olyan végeredményhez jussak, ami a legtöbbek egyetértésére talál. Köszönöm szépen, köszönöm minden jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőnek, aki részt vett ebben a vitában. Október 19-e a módosítók benyújtásának határideje, november 9-én vitatjuk meg ezeket a módosítókat. December 4-én szavazunk az ECON-ban. Köszönjük szépen Ludvigson úrnak a meghívást, és mivel nagyon hatékonyak voltunk, ezért 15 percre felfüggesztem az ülést. Dear colleagues, uh, let me... Kedves kollégák, újra megnyitom az ülést. Itt az Ekon szakbizottságban a hatos napi rendi ponttal folytatjuk. Ez pedig a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer. Szeptemberben adták be a jelentéstevők uh, az anyagukat, 218 módosítás van, és a jelentéstevő rámutat arra, hogy milyen az alaprendszer és a nem alaprendszer, a szanálás, illetve a helyreállítási keretek tekintetében. Van egy lehetőség a kompenzációra is, és a jobb védelem az ügyfelek, tehát az, ügyfél, az ügyfelek védelmének hatékonyá tétele. Itt az ICR-os e árnyékjelentéstevő nincs itt, Swinburne úr, de von Weisserk úr az SND-től itt van. Thank you, Chair. Um, and while um, Kay isn't here. Köszönöm szépen, elnök úr, Kay nincs itt. Ennek ellenére szeretnék köszönetet mondani. Akkor is, hogyha nincs itt, remélem, hogy valaki át tudja adni ezt az üzenetet. Az ECR szocialista tandem kicsit furcsa tandemnek tűnt az elején, vagy tűnhetett, de nagyon is produktív volt ez az együttműködés, úgyhogy szeretnék neki köszönetet mondani a közös munkáért. Tudom azt is, hogy a kollégákat nagyon sokszor szorította az idő. Megpróbáltuk az árnyékjelentéstevőket bevonni a munkába, most pedig várjuk a módosítóikat. Produktív volt ez az együttműködés, de nem igazából sikerült mindenben megegyezni ennek ellenére. Ez azt is jelenti, hogy további módosítókat fogunk benyújtani mind a ketten, ez azonban nem eh, kisebbíti a közös munka érdemét. Kej, nagyon örülök, hogy megérkeztél, nagyon örülök nagyon örülök annak, hogy itt vagy. Már megköszöntem a munkádat, mielőtt megérkeztél volna. Tehát közös célunk volt az, hogy az adófizetőket jobban megvédjük, gyakorlatban is, nem csak elméletben, miközben egy rendszer szintű stabilitást próbáltunk létrehozni, illetve biztosítani. Ugyanakkor második cél az volt, hogy megerősítsük az egész keretet, és így jobb helyzetbe hozzuk a, a CCP-ket, mind a helyreállítás, mind pedig a szanálás során, amennyiben válsághelyzetet élnek meg. Nos, nézzük, hogy mire jutottunk. A helyreállítás próbáltuk javítani, megfelelő ösztönzőket kialakítani, ennek kapcsán az első és a legfontosabb gondolat talán az, hogy úgy éreztük, hogy a helyreállítási terveket kötelezővé, vagy nagyobb mértékben kötelezővé kellene tenni. A bizottsági javaslat kiváló alapot adott, ezen természetesen javítani próbáltunk, és úgy éreztük, hogy nagyon jó lenne az, hogyha amennyiben egy központi szerződő fél el akar térni az eredeti helyreállítási tervtől, akkor nem csak, hogy értesíté, értesítésre van szükség, ahogy ez a jelenlegi bizottsági javaslatban szerepel, tehát nem csak értet, értesítenie kellene a, a, az illetékes hatóságokat, hanem engedélyt kellene kérnie, és természetesen ezt úgy kell megszervezni, hogy az engedélyt gyorsan megkaphassa, illetve amennyiben visszautasítják, ez is gyorsan megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy e, kötelezőbbé kívántuk ezt tenni. Aztán második megjegyzés, úgy gondoltuk, hogy fontos lenne a veszteség abszorpciós kapacitás erősítése. Itt nehéz döntéseket kellett hoznunk. Fölmerült a kérdés, hogy milyen eszközöket vonjunk be a helyreállítási szakaszba, és úgy, érezte, úgy érzem, hogy megfelelő kompromisszumra jutottunk ebben a tekintetben. Aztán a kompenzáció kérdése is fölmerült. Azt javasoltuk, hogy a helyreállítási szakaszban kompenzáció legyen abban az esetben, hogyha a központi szerződő fél megmarad, életben marad. Ezt meg kell próbálni igazságosan tenni, tehát ebből a szempontból vizsgálni a dolgot, de inkább a közös érdek szempontja kell, hogy érvényesüljön. A CCCP az ügyfél, illetve az elszámoló fél érdekei érvényesüljenek, tehát kell, hogy legyen kompenzáció. A, ezért ösztönzést adunk a CM-nek, illetve az ügyfeleknek, de ez nem lehet korlátlan, különben egy zombi CCP-t érnénk el, és nem igazán állna érdekében a túlélés. Tehát ennek érdekében egy kompromisszumot hoztunk, szerintem ez egy elég jó kompromisszum, és megpróbáltuk megerősíteni az, e- az ösztönzőket. Aztán lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez természetes és apró részlet, de szerintem fontos, hogy a jogi szövegben egyértelmű legyen az, hogy a abszorpciós kapacitást ne lehessen kivenni a CCCP-ből a helyreállítás során, illetve ne lehessen osztalékot, ki, osztalékot fizetni. Összességében tehát a helyreállítási szakaszt próbáltuk strukturálni egy kicsit. Nem akartunk mindent preskriptív módon leírni, hiszen itt különbözőféle CCP-k léteznek, de megpróbáltuk az egyensúlyt kialakítani egy megfelelő helyreállítási tervvel, anélkül, hogy, hogy túlságosan megnehezítenénk a CCP-k helyzetét, és ne vennénk figyelembe az üzleti modellt. Ami pedig a szanálást illeti, természetesen itt már más a cél. Itt az volt az első számú célunk, hogy a szanálási hatóság két dologra összpontosíthasson. Egy, egyrészt a szisztemikus stabilitás, második az adófizető megvédése, ezért a jogi biztosítékokat erősítettük meg, és így nehezebb a magánszféra a partnerek számára megkérdőjelezni, vagy kihívást állítani a hatóságok döntései elé. Célunk az volt, hogy a szanálási szakaszban a veszteségabszorciós kapacitást megerősítsük, figyelembe vegyük a szisztemikus aspektusokat, és ezek a legfontosabb változtatások ebben a szakaszban. Tudom, hogy kicsit túléptem az időt, de mivel most van időnk, szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy miután felvázoltam a munkánk orosznál részét, az egész architektúrára utalja. Nem sokára egy felülvizsgálat készül, és szerintem a Brexit tükrében egy az az architektúra, mi szerint azt mondjuk, hogy a Málta harmadik legnagyobb bankja egyetlen egy felügyelet alá tartozik azért, mert a szabályozói testület megközelítés nem működik válság idején. Ugyanakkor ugyanezt a szabályozási testületet, testület megközelítést tesz, alkalmazzuk a globális központi szerződő felek esetében, ez tarthatatlan, tehát szerintem előre kell lépni, és valamilyen egységes felügyeletet kell biztosítani, illetve helyreállítási keretet, mert mert a mostani rendszer az ECP-vel még bonyolultabbá válik majd, és látom, hogy miért kell belépnie az ECP-nek, de ez tovább bonyolítja majd a struktúrát, és bizony szerintem nehéz lesz ezt működtetni válság időszakában, illetve azt sem látom igazán, hogy mi a helyzet a harmadik országokra való bizottsági javaslattal, ahol inkább föl szeretnénk lépni egységes ellenőrző félként, hogy ez hogyan fog működni. Valahogy úgy tűnik, mintha továbbra is a szabályozói testület megközelítést alkalmaznánk. Ehhez nem csak az ellenőrzéssel kell megbírkóznunk, hanem a helyreállítással és a szanálással, illetve az egységes hatóság kérdésével is. Ami pedig a bankuniót illeti, fölmerül a kérdés, hogy milyen fiskális kapacitásra lesz szükség, illetve mi áll rendelkezésünkre majd ahhoz, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk. Hiszen nehéz elképzelni, hogy egy egységes ellenőrzési, illetve helyreállítási hatóságot eltűrjenek a bizottságok, és aztán pedig, hogyha nehéz a helyzet, akkor ne nyújtsák be a számlát. Tehát pontosan ezért egy módosítót nyújtottam be, és ez pedig arra vonatkozik, hogy egy egységes szanálási alapot hozzunk létre a központi szerződő felek részére. Nem feltétlenül azért, mint hogyha ez lenne a legüdvösítőbb megoldás, hanem azért, mert szerintem erre szükség van ahhoz, hogy egy egységes architektúrát tudjunk kialakítani. Uh, uh, Köszönöm. Köszönöm. Most következik a másik uh, jelentéstevő. Köszönöm szépen, és köszönöm Jákobnak is azt, hogy ilyen jól átvette a kezdést, amíg én átszaladtam a másik épületből. És köszönöm szépen az együttműködést az elmúlt hónapok során. Nagyon örülök annak, hogy társjelentőistevőként dolgozhatok ebben az ügyben. Ez a szakbizottság eléggé új mindannyiunk számunkra, de egyáltalán nem volt olyan stresszes ez a helyzet, mint amilyennek gondoltam, hogy lesz. Szerintem ez annak köszönhető, hogy nagyon jól együtt tudtunk működni, és láthattuk azt is, hogy milyen különbségek vannak köztünk. Köszönöm mindezt. Szerintem nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy a keret rendben legyen, hatékony legyen és működőképes a piaci infrastruktúrák szempontjából, és szerintem ez most már tényleg nagyon időszerű, hogy jogi keretek közé próbáljuk ezt szorítani. És ez az utolsó elem abban, hogy tényleg egy hatékony és stabil eljárást tudjunk kidolgozni. 2009-ben Pittsburghben a G20-ak találkozóján került ez először napirendre. Én szerintem nem szabad tovább húzni az időt, és a politikai fájlokkal nem szabad, hogy ezt össze keverjük. Egy nemzetközi keretrendszer kialakítása a központi szerződő felek számára nagyon fontos, és ez tulajdonképpen azt is mutatja, hogy itt egy globális műveletről van szó. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy az FSB által megalapított céloknak megfeleljen, és mindezt a helyreállítás és a szanálási intézkedések tekintetében az átláthatóságot és a jogbiztonságot tudjuk biztosítani. Ez a célja ennek a jelentésnek, hogy a CCP-ben minden részes fél bizakodóan tudjon a jövőbe nézni, hogy mindenki tényleg egy kiegyensúlyozott megoldást fog találni a problémáira. Fontosak az ösztönzők beépítése, és hogy ellenállóvá tegyük az egész rendszert. Ennek a jelentésnek az a célja, hogyha minden tönkre megy, akkor jó eszközökhöz tudjunk nyúlni, megfelelő sorrendben, és látjuk azt is, hogy a rugalmasság fontos, de ugyanakkor záradékokat is bevezetünk a módszerek tekintetében, főként az ügyfelek helyzetének biztosítása szempontjából. Csak akkor engedünk meg vitatottabb intézkedéseket, hogyha előtte kimerítettük az egyszerűbb intézkedések sorát. Nagyon komplex a piaci infrastruktúra, és ez azt is jelenti, hogy sokkal jobb az, hogyha egy folyamatként tekintünk a helyreállításra. Különböző helyreállítási eszközök között egy sorrendiséget kell megállapítani, és természetesen lehet a módszerekről beszélni, de ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a, az illetékes hatóságok jóvá hagyták. A CCP-k különböző uh, érdekeket próbálnak összeegyeztetni, és um, hát ugye ilyen esetekben nagyon sok uh, érdeknek kell megfelelni, hogyha a piac nem működik, akkor fontos egy hierarchiát megállapítani a különböző eszközök bevetése szempontjából. Különbséget kell tudni tenni egy default és egy nem default rendszer között, és ezt a rendszert tovább kell erősíteni. Én nem látom, hogy külön kellene választani bármit, de a koncepció tulajdonképpen nagyon erős kell legyen, világos határokkal, hogy a bíróság előtt is megállja a rendszer a helyét. Ezért nagyon fontos az, hogy a hatóságok világos helyzetben tudjanak fellépni a hitelezők sorrendbeállításán keresztül, és a jövőbeli kihívásoknak is meg kell felelni ebből a szempontból. Továbbra is ez marad a prioritás számomra, és ennek érdekében megfelelő a helyreállítási tervet kívánunk kialakítani, biztosítani a központi szerződőfeleket, illetve az ügyfeleket is, és tájékoztatást szeretnénk nyújtani egyrészt a CCP helyreállítása érdekében, másrészt az igazságos eljárás céljából. Nagyon remélem, hogy egyetértenek abban, hogy ez egy, az eredeti jó bizottsági javaslatra egy teljes körű reagálás, a reakció az árnyékjelentéstevők részéről, és várom a közös munkát a finom hangolás érdekében. Ke, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült uh, helyreállítani a lélegzetedet, a futás után, úgyhogy most mindenkinek az árnyék jelentéstevők közül egy pár perc rendelkezésére áll. Először is Danuta Hubner kap szót a néppárt részéről. Aki nincs itt, Brian Hayes fog helyette szólni. Brian, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, nem Danuta Hubner vagyok, ahogyan ezt mindenki látja, de sajnos nem tudott eljönni a mai napon, ezért én helyettesítem. Thank you, madam. Thank you. Um, she didn't steal anything. No. Köszönöm. Uh, igen, nem sikerült megnyomni a megfelelő gombot. Tehát még egyszer, Danuta elnézést kér mind a tá- az két mindkét árnyékjelentéstevőtől, és várja a további konstruktív közös munkát, hogy a leg- lehető legjobb eredményt érjük el. Üdvözli a jelentéstervezetet, amely nagy mértékben javítja a bizottsági javaslatot, amely egyébként kiváló alap volt. Nagyon örülünk négy gondolatnak, amely felmerült, és reagáltak ennek a kapcsán a néppárti aggályokra. Az egyik az, hogy tovább sikerült tisztázni a helyreállítási tervekkel kapcsolatos kérdéseket. A bizottsági javaslat nem volt elég konkrét, és a CCP-k még így is nagymértékben eltérhettek a helyreállítási tervtől. Ez a túlzott rugalmasság orvosolásra talált, ennek nagyon örülünk, hiszen így kiszámíthatóságot és biztonságot hoz a rendszer. A társ jelentéstevők ezt a megközelítést alkalmazták, és nagyon reméljük, hogy majd az egész tárgyalócsapat ugyanezt a vonalat képviseli. A második gondolat a további átláthatóság a ügyfelek számára. Itt hiányosság mutatkozott az eredeti szövegben, ezért átláthatóságot kellett létrehozni a tagok, illetve az ügyfelek számára. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, meg kellene nézni, hogy hogyan lehetne még ezt tovább javítani. Üdvözöljük a jelenlegi irányvonalat, ezt szeretnénk továbbvinni. A harmadik gondolat, az adófizetők pénzével kellene spórolni minél inkább. A társjelentéstevők egyértelműen kiálltak emellett a gondolat mellett, őket támogatjuk, és az eddigi tárgyalások során azt várjuk, hogy a tárgyaló csapat egységesen lép fel majd ebben a kérdésben. És végül nagyon örülünk annak, hogy a default és nem default forgatókönyveket külön választják a tárgyalók, hiszen itt különböző együttműködést von ez maga után, a, illetve a szerződő fele különböző pénzügyi részvételét vonja maga után. Továbbra is ebbe az irányba szeretnénk elmozdulni, és úgy gondoljuk, hogy egyértelmű különbségtételre van szükség a helyreállítás és a szanálási terv során. Aztán vannak olyan kérdések, ahol kételyek merülnek fel, három ilyen terület van. Az első az új 28-ás A cikk, amely kompenzációval foglalkozik, tehát a, a ügyfelek és a tagok számára. Osztjuk az árnyékjelentéstevők jóváhagyási elvét, de a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban még mindig kételjeink vannak, konkrétan inkább az elvi alapú megközelítést alkalmaznánk. Aztán a második kérdéskör a no creditor worse off. A jelenlegi jelentés tervezet itt tisztázásra szorul. Szerintünk az FSB-hez kellene közelebb kerülni, így kihasználhatnánk a szaktudásukat, illetve a globálisan koordinált megközelítés is le is lehetőség lenne. Aztán a további kérdések merülnek föl a replacement cost kérdésében. Ezt is pontosítani kell. Aztán ott van a szanálási alap, a szocialista jelentéstevő szimpatizál ezzel, hogyha ezt komolyan akarjuk venni, akkor nem lehet ilyen kicsi alapot kialakítani, hiszen így likvid erőforrásokat kellene mobilizálni, és óriási lenne a lehetőség költség, az alternatív költség. És végül még egy szót, hogyha megengedik, nincs megállapodás jelenleg az intézményes kérdésekben. Mi itt inkább az európai ellenőrzést szeretnénk látni, és nagyon reméljük, hogy ez alakul majd ki az emér jelentésből is. Támogatjuk az egységes szanálási rendszer kialakítását. A jelenlegi, a jelenlegi ellenőrzési rendszer felülvizsgálat folyik, meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez az EMIR, illetve az ECR felülvizsgálatok kapcsán. Nem tudjuk, hogy hogyan is alakul majd ennek a szanálási struktúrának a végleges formája. Tehát szerintünk egy egységes szanálási hatóság felállítása túlságosan korai lenne, vagy egy ilyennek az emlegetése a szövegben megfelelő keretre van szükség, és itt nem csak az intézményes kérdések merülnek fel, úgyhogy egy erős felülvizsgálati klauzulát szeretnénk. Szeretnénk látni a felülvizsgálat eredményét, és így a végleges rendszer koherens lesz, és az alapvető kérdések nem tűnnének el. Tehát egy megfelelő időszak után egy alapos felülvizsgálatra van szükség. Jó pár módosító született, amely szerintem segíteni fogja a közös munkát. Köszönöm. And for Alde we have... Elnézést, Brian. Az ALDE következik. Köszönöm szépen. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a két társjelentéstevőnek a munkáját. Az ICR e és az SND egy furcsa páros, de mindenki semmiképpen sem szerelmi házasságról beszélhetünk, hanem az a helyzet, hogy néha ezek az ilyen megbeszélt házasságok még akár tovább is tartanak, mert egyszerűen nem az érzelmekről, hanem a racionalitásról szólnak. És itt ebben az esetben nem hiszem, hogy ez rossz lenne. Abban is egyetérthetünk, hogy a jelentés és az azzal kapcsolatban elhangzottak mind értelmes gondolatok, szerintem ez egy jó jelentés, és jól is indulunk ebből fakadóan, de még tovább lehet javítani. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy fontos fájl, és hogy a pénzügyi szektorra vonatkozólag fontos még itt előrelépni az európai rendeleteket hozzá kell igazítani a nemzetközi környezethez, hiszen ebben a szektorban nagyon nemzetközi a mm, helyzet. Tehát egyetértek az elhangzottakkal, és ugyanakkor további finomhangolásra is szükség van, ezt most majd ki fogom fejteni, hogy mire gondolok pontosan. Ami a, um, az egységes uh, piacfelügyeleti uh, rendeletet illeti, ezzel kapcsolatban mi nem szeretnénk összekeverni a dolgokat, mi azt szeretnénk, hogyha ez a fáj teljesen külön maradna, és nagyon technikai jellegű maradna, mert uh, ezt így tartjuk jónak. Maradjunk racionálisak, és azt gondolom, hogy jobb az, hogyha külön választjuk ezeket a dolgokat, nem ebben a fájlban kell kezelni ezt a kérdést, mert így tovább csúszna az egésznek a megállapítása, és a sajnálatos lenne. Nézzük először is a veszteségek kérdését a nem default esetekben. A javaslattevő itt azt mondja, hogy a default alapokhoz itt ne nyúljunk, hanem a CCP és a részvényesekre hárítsuk a vesztességeket. Ez szerintem mindenképpen jó, hiszen kockázatcsökkentési szempontból fontos a rugalmasság is, és alapvetően eh, nehéz eh, megtalálni a megfelelő egyensúlyállapotot, és még nem is látjuk pontosan, hogy mit is szeretnénk, de természetesen eh, szívesen beszélünk erről az árnyékjelentéstevői üléseken. Az első egyébként holnap lesz. Aztán nézzük meg a definíciókat, főként a hamisításra vonatkozólag. Egyetértünk az elvekkel megint csak, de itt is az ördög a részletekben rejlik, mert hogyha túl, szél, túl szűk értelemben értelmezzük a ö, definíció kérdését, az se jó, de egy szélesebb fajta ö, megközelítés sem jó, mert akkor nem fogjuk tudni. Tehát ez bizonytalansághoz vezet a hatóságok számára, Úgyhogy ez megint csak egy olyan téma, amit minden bizonyal a következő hetek, hónapok során meg kellene beszélnünk. És utolsó sorban a legfontosabb cél a közpénzek, a közalapok megvédése. Hogyha erre egyáltalán utalunk, az lehet, hogy rossz ösztönzést ad, és talán ebből a szempontból a legjobb megoldás az lenne, hogyha erről egyáltalán nem beszélnénk ebben az anyagban. És végül azt szeretném még elmondani, hogy nagyon örülök a jelentésnek, és természetesen várom azt, hogy mikor tudunk ebben együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most a GUE-tól Viegas képviselő következik, 5 percben. <coughs> Boa tarde a todos. Bom, isto é um tipo de regulamento em que nós temos sempre alguma... Nos, ez itt egy rendelet, amivel mindig is nehézségeink vannak, nehéz ez hozzájárulnunk, mert uh, itt olyan intézményekről beszélünk, amelyek teljesen más irányba viszik a gazdaságot, mint ami a mi gazdaság és fejlesztési modellünk lenne, ezek a központi szerződő felek, és ez a folyamat a gazdaság pénzügyi esítése, amely bizonyos konfliktusok megoldására lenne hivatott, végül a helyzeteket csupán súlyosbítja. Azt tehát, hogy itt stabilitást hozzunk létre a különböző szereplők számára, ez nem következik be. Egyfajta volatilitási, instabilitási forrást hozunk létre helyett. Ezen központi szerződő feleket először ugye létrehozták bizonyos okok miatt, és ezek egyre nagyobb rendszer szintű kockázati tényezőké válnak, egyre nagyobb méretű intézmények jönnek létre ezáltal, túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak, és a végén a kör négyszögesítésével szembesülünk, le akarjuk csökkenteni a kockázatot, ehelyett megnöveljük ezeket a szereplőket, ez rendszer szintű kockázatokkal jár, és olyan intézmények jönnek létre, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak. Mi tehát nem értünk egyet ezzel a szöveggel, értjük ugyan az érvelést, és értjük annak szükségességét, hogy szabályozzuk ezeket a központi szerződő feleket. A legtöbb dologgal mégis egyetértünk, amely szerepel ebben a jelentésben. Világos, hogy annak valószínűsége, hogy bekövetkezhessen ez a forgatókönyv, ez csökkent, ugyanakkor mégis indokolt az, hogy tegyünk valamit, hogy megelőzzük ezt a kockázatot, mennyire minimális is az. Vannak tehát itt kritikus szempontok, amelyeket a jelentést tárgyal, és mi egyetértünk ezen szempontokkal. Tehát itt az összetettséget, bonyolultságot kell csökkenteni, a központi szerződő felek tulajdonosi viszonyait kell vizsgálni ebben az irányítási modellben, és talán lehetne még egy lépést tenni e- ezen túlmenően. Szerintünk egész egyszerűen korlátozni kellene a központi szerződő felek által kezelt pénzügyi ügyleteket, a legkockázatosabb ügyleteket ki kellene vonni így lehetne csökkenteni a kockázatot, a volatilitást. A másik kritikus kérdés a felülvizsgálat, a felügyelet kérdése. Itt kísérlet történik arra, hogy a merev eljárások és más szempontok között egyensúlyt hozzunk létre, egyfajta rugalmasság létrehozásával, hogy a központi felügyelő hatóság be tudjon avatkozni. Ez a rugalmasság, illetve ez az egyensúly számomra szükségesnek tűnik, és alapvetően egyetértünk azzal, amit a szövegben szerepel, és amit tovább szeretnék most itt nyomatékosítani, az az, hogy tegyünk valamit a központi szerződő felek és a közvetlen szereplők érdekében, és próbáljuk megtakarítani a veszteségeket az adófizetők számára. Számunkra ez a legfontosabb dolog. A tőke kockázat, a mázsok meg őrzése ezen alapok táplálása esetén, illetve a kockázat megosztása számunkra nagyon lényeges tényező. Végezetül egy általános megjegyzést tennék, bizonyos kétségemnek adok hangot, ugyanis egyetlen szabályozás sem tudja azt elérni, ami számunkra a legegyszerűbb dolog lenne, egész egyszerűen nyilvános ellenőrzést kellene gyakorolni ezen intézmények felett. Attól félek tehát, hogy hasonlóan ahhoz, ami az egységes szanálási alappal történt a bankok esetében, ugye megállapíthatjuk, hogy ez nem elégséges, egy mechanizmust kell létrehozni, hogy átláthatóság jön létre. Valószínűleg ugyanez fog megvalósulni a központi szerződő felek esetében is. Összetett megoldás ez tehát, de még egyszer ismétlem, adottak a problémák, mi azért vagyunk itt, hogy megoldjuk ezeket. Értjük a jelentés lényegét, ezen intézmények biztonságának a javítása, tehát a cél, amelyek rendszer szintű kockázattá válhatnak, és ez kihathat gazdaságainkra. Köszönöm szépen, és az utolsó Moritz Kotkatov a zöldektől. Köszönöm szépen. Nem akarom kommentálni a jelentéstevők közötti kapcsolatot, erről ugye voltak utalások itt a vita során. Minden esetre annyit elmondanék, hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy a jelentéstevő módosításai javítják a bizottsági szöveget, és ezzel egyszerűbb a mi életünk is árnyékjelentéstevőként. Alapvetően tetszik nekünk az, hogy a vesztességeket a kockázatok monitorozásának függvényében fogják a megfelelő lépéseken keresztül megvalósítani, a default és a nem default esetekben egyaránt. Alapvetően tetszik nekünk az is, hogy a jelentéstevők szeretnék világosabbá tenni a helyzetet, és maximalizálni akarják a lehetőségét a jó átmenetnek a szanálás kapcsán. Világosá kell tenni azt is, hogy milyen úton akarunk haladni, és alapvetően azt szeretnénk mondani, hogy itt a közpénzekből való támogatást elutasítjuk. A jelentéstevő kimondja azt is, hogy a CCP esetében mik a teendők, viszont vannak olyan teendők is, amelyekkel nem feltétlenül értünk egyet. Egyrészt a 86-os módosítás a nem default esetekben a CCP háromszoros erősséget kap, és ugye itt a műveleti kockázatok kapcsán nem egyenlő a felelősség, hiszen a kockázati csoportnak minden szerződő vagy központi szerződő fél a részese, tehát ezért a kockázatokat is egyformán kellene viseljék. A 87-es módosítás a CCP tőkére vonatkozó a definíciója előtt kellene megjelenjen, és a 83-asban szereplő definíciókat is összhangba kellene állítani a szöveg többi részéről, részével. Az eredeti függetlenség szerintünk Mm, erősebb volt, mint a mostani javaslatban szereplő. Mi zöldként csak a számunkra kulcsfontosságú kérdésekre kívánunk reflektálni. Az egyik például a központi bankok és kormányzati szervek belépése a Bailin esetében, aztán a CCP stressz tesztek megvalósítása a másik ilyen, és a fizetőképesség kérdésének vizsgálata, azt a tapasztalatok alapján kell megállapítani, és a kormányzati stabilizációs mechanizmusok vagy eszközök alkalmazása tekintetében a valós igényeket kell felmérni, és végül pedig a technológiai szempontból konzisztens megoldásokat kell támogatni, hogy minél hamarabb tájékoztatni lehessen a feleket a veszteségek alakulásáról. Köszönöm. Köszönöm, rövid, de velős volt. Catch DI következik. A bizottságnak előtte még azért megadnám a szót. Néhány gondolatban ismerhetem a bizottság álláspontját? Igen, három megjegyzésem lenne. Az első, azt gondolom, hogy ez egy jó alap, amiből ki tudunk indulni. Másodszorban pedig úgy gondoljuk, hogy a módosítások nem jelentenek problémát, és a tanácsnak is nagy örömmel tudnánk javasolni ezeket, hogy ilyen alapokon kezdjék meg a tárgyalásokat. Gyakorlatilag ezek a javaslatok mind csak tovább javítják a bizottsági alapmunkát, és ezért örülünk ezeknek beleértve azt is, hogy kötelező érvényűbbé váljanak az eszközök, és a default és a nem default veszteségek esetében az egyszeres, illetve a háromszoros szorzó alkalmazása, és alapvetően ezek mind jó gondolatok, a kompenzációnak megfelelő ösztönzőkkel való kiegészítése, és a recovery tools Mm, alkalmazására vonatkozólag szintén nagyon értelmes, illetve az osztalékok kifizetésének stopja, amennyiben veszteségek alakulnak ki. Ez is szerintünk okos gondolat, és a az adófizetők pénzének védelme is mind-mind nagyon jó gondolatok. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon jó alapok. Az utolsó gondolatom arra vonatkozik, amit a társjelentéstevő is megemlített. Itt arra kell utalnom, hogy a bizottsági hatásvizsgálatban megvizsgáltuk a helyzetet, és a múlt év novemberében a bizottságnak nem ez volt a preferált opciója, hiszen van már egy Resolution Fundunk, itt 44 milliárdos összegről beszélünk, másodszorban pedig a hatásvizsgálatunk során kiderült az, hogy a központi szerződő felek már a CCP-hez is hozzájárulnak. Tehát, hogyha jól értem a társjelentéstevőt, akkor itt alapvetően arról van szó, hogy egy harmadik alapot kívánnak létrehozni, amelyhez szintén a központi szerződő felek hozzájárulnának. Én értem mindezt, és a reakciókból elhangzottak alapján is értem ezt, de ez nem egy izolált gondolat, amelyet a jelentéstevő talált ki, hiszen ebben a házban is már hosszú viták folytak erről. Itt alapvetően a fiskális felelősség kérdését vetjük fel. Várjuk ezt a vitát, amit kivált ez a gondolat. Azt is el kell mondanom, hogy szerintünk nagyon fontos a sorrendiség, hiszen véleményünk szerint ezek az alapok a Single Resolution Authority következményeként jöttek létre, tehát itt az egész felügyeleti rendszer felépítéséről van szó, tehát alapvetően a kezdet-kezdetéhez kell visszamennünk, és vizsgáljuk meg onnan a rendszer felépítését. Mindenesetre az nagyon tetszük nekünk, hogy a társjelentéstevő a fiskális felelősség kérdését felvetette, és erről vitát kezdeményez. Természetesen ennek fényében kell majd megvitatnunk azt, hogy mit és hogyan kívánunk tenni, és milyen sorrendben. Köszönöm szépen. Most következik a spontán felszólalások sora. Beres asszony, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy itt most milyen házasságról van szó, szerelmi vagy értekházasságról, ez nem is érdekes ebből a szempontból, de köszönöm szépen a jelentéstevőnek a javaslatait, és mindenképpen néhány aggályomat szerettem volna megosztani önökkel. Egyrészt arra gondolok, hogy szükség van erre az anyagra, és örülünk is neki, hogy itt van. Ezt azért is mondom, mert a pénzügyi válság óta, tehát 2008 óta most végre sikerül visszaállítanunk a helyzetet az eredeti kockázati szintre. Egy szisztematikusabb megoldást tudunk így kitalálni, sokkal arányosabb és jobb, mint az eredeti felállásban szereplő. Most nagyjából nyugodtak a pénzügyi piacok, úgyhogy ez a legjobb pillanat arra, hogy elég sürgősen bevessük a kockázatok kezelésének kérdését, hiszen a CCP-k szisztemikus kockázati aránya fontos probléma. Számomra ez azt is jelenti, hogy persze minden rendben van, de egy megfelelő sorrendiséget kell tudni kialakítani, és ehhez a parlament úgy szeretne hozzájárulni, hogy nem mindent egyszerre oldunk meg. Itt vannak a megoldások az asztalon, és nem szabad, hogy a risk sharing, a kockázat megosztás narratívájának hibájába essünk. Itt konkrét javaslatokra van szükség. Mit tudunk tenni, hogyan tudjuk javítani a kockázatok helyzetét, egyrészt a recovery esetében, másrészt a resolution esetében. Ezek nagyon konkrét kérdések, ezeket kontextusba kell tudni helyezni. Méghozzá jelenlegi kontextusba. Hogyha erre szükség lesz, akkor meg is fogjuk tenni. De amennyiben azt várjuk, hogy hogy néz ki az új rendszer szempontjából mindez, itt piaci kérdések merülnek fel, és Nem szabad, hogy azt kockáztassuk, hogy újabb kockázatok alakuljanak ki. Másodszorban pedig a recovery és a resolution közötti kapcsolatot, vagy ennek a függvényében kell az egész kérdést kezelnünk. Az a jó, ha recovery van, és nem resolution, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az összes módosításnak az kell legyen a célja, hogy ez a javaslat végül is ösztönözze a piaci szereplőket abban, hogy a recovery felé haladjanak, és ne a resolution felé. Én azt gondolom, hogy ebben a dinamikában kell gondolkodnunk. Utolsó gondolat, az alappal kapcsolatban. Jakob Weizsäckerrel is beszéltem már erről, de már most is ki tudom mondani azt, hogy itt az arányosság a legfontosabb számomra, de azért itt sokkal explicitemnek kellene lennünk, és 500 milliárd euróról beszélünk, úgyhogy ennek fényében nagyon pontosan, hatékonyan kell eljárnunk, abban a hipotézisben, hogyha holnap, amit egyébként remélünk, hogy nem lesz így, tönkre megy valamelyik alap. Nagyon sokat beszélünk a bankokról, de mi van akkor, hogyha például kompenzációról beszélünk. Itt nem mindig bankokkal állunk szemben, hiszen a pénzintézetek valóságát figyelembe kell vennünk, kik ezek a piaci szereplők, ezt kell látnunk, mert különben nem fogjuk tudni megfelelőképpen kezelni a helyzetet. A múlt héten Washingtonban tudtunk találkozni a kockázati alapkezelőkkel, és ott mindenki azt mondta, hogy ez nagyon fontos kérdés, de egy dolog biztos az alapkezelők biztos, hogy nem fogják tudni megoldani a CCP kérdését. Thank you. I haven't seen anyone else to... Köszönöm, más nem láttam, aki szót kérnem. A Catch the Eye-ban És akkor visszatérnék a társjelentéstevőkhöz fordított sorrendben. Először Kének adom meg a szót. Aztán Jakob von Weizsäckernek. Oké, okay. köszönöm nagyon röviden, hiszen mindenki tudja, hogy a, a szocialisták és az ECR két különböző végletből közelített egymás felé, és sikerült megtalálni a közös nevezőt. Ez azt jelenti, hogy remélem sikerül majd az egész anyagot egyben tartani. Igen, az egységes ellenőrzési és szanálási alap mellett döntöttünk, megvan annak az oka, hogy ez miért nincs benne a mostani szövegben. Hogyha nem sikerül meg, megegyeznünk ebben a témában, akkor ez elég nagy gondot jelent majd. Málta harmadik legnagyobb bankja azért van benne az SSM-ben, hogy a nemzeti kormány és az általuk kifejtett hatás a bankszektorra, ez a kettő közötti kapcsolat megszakadjon. Tehát megszakadjon, tehát nem a, az ellenőrzői testület munkájára utal ez, 2013 óta nagyon jól működik ez a testület, tehát nem szeretném, nem szeretném az eddig elvégzett munkát megkérdőjelezni. Szerintem a szupervizorok testülete nagyon jól működött. Amikor a CCP-kről beszélünk, akkor tudnunk, hogy az emér egy célpont volt, egy arany célpont, most a célunk a kockázat semlegesítési modell, és ez elég jól működött. Úgyhogy ezt észben kell tartanunk. Jó lenne, hogyha a politikai anyagoktól külön tudnánk tartani ezt az anyagot, akkor ezzel mindenkinek jó lenne, hiszen minél, minél hamarabb megszületik a helyreállítási ö, jogszabály, annál jobb, hiszen így működőképes rendszert hozhatunk létre. És első ízben egy olyan jogszabályról van szó, ami, amit azt, amiről azt szeretném, hogy soha ne kelljen használni, és hogyha ezt az egészet jól meg tudjuk, el tudjuk végezni, akkor soha nem kell majd használni ezt a, ezt a rendszert. Köszönöm, mondja az elnök, és zárásképpen Jákob von Feitzeker következik. Igen, én is köszönöm. Valóban szerintem nagyon gyümölcsöző és jó volt az eszmecsere. Egy-két gondolatra szeretnék rámutatni. Talán Brian-nal kezdeném, hiszen egyetértek nagyon sok minden, ami elhangzott. Egyetlen egy olyan aspektus van, ahol szerintem alábecsüljük ennek az egész kérdésnek a fontosságát. tehát, hogy mit jelent a veszteségabszorpciós kapacitás, vagy a szanálás. És természetesen beszéltünk a központi bankról, és, és ők a likviditás szempontjából az utolsó mencsvár. Ugye az 5 500 milliárdos likviditás kapcsán senki nem akar hozzájuk volni. Nagyon jól tudjuk, hogy a bankszanálási alap az nem lenne megfelelő számukra, erről már nagyon sokat beszéltünk, tehát örülök annak, hogy most beszélünk a központi bankok bevonásáról, de hogyha ezt tesszük, akkor implicit módon az adófizetők bevonásáról is beszélünk, hiszen az adófizetők kapcsolódnak a központi bankokhoz, a profitok kiosztása kapcsán, illetve ennek hiánya kapcsán. Tehát még egy egységes ellenőrzési helyzet előtt is, hogyha a szanálás során a veszteség abszorpciós kapacitásról beszélünk, az nagyon is helyén való, és ezért egyetértek azzal is, hogy van egy olyan terület, ahol hezitálunk, nem jó az, hogyha a politikai kérdések és a racionális kérdések között vonalat húzunk, hiszen nem hiszem, hogy mindenki így, így gondolkodna az Európai Parlamentben, másrészt pedig ez egy hibás feltételezés. Valós kérdés az, hogy az adófizetőként a tagállamok ö, megkérdezik, hogy mi történik. És ahogy a Miguel is elmondta, hogyha nem találtuk volna föl azt, hogy túl nagy, hogy kudarcot valljon ezt a kifejezést, akkor ezt ki kellett volna találni a központi szerződő felekre nézve. Tehát miről is beszélünk? A vesztességabszorpciós kapacitásról a szanálás során ez reális, hiszen mindig ki lehet egyensúlyozni a számlákat, a szerződéseket föl lehet rúgni, de akkor a világot is felborítjuk. Tehát úgy érzem, hogy beszélnünk kell eb- ezen, ebben a jelenlegi helyzetben is erről, a veszteség abszorpciós kapacitásról. Nagyon tetszett az, amit Moli mondott, a CCP stressztesztekről. Moli most már nem jö, nincs itt, de remélem, hogy átadják majd neki az üzenetet, hogy valóban helyesnek tartom azt, hogy egy formálisabb mechanizmust alakítsunk ki a stressztesztekre vonatkozóan a központi szerződő felek esetében. Tehát üdvözlöm a javaslatát. Patrick Pearsons megjegyzésére utalnék. Igen, nagyon fontos, hogy hogyan alakítjuk ki a lépéseket egymás után. És itt vissza kell térni a politikára, hogyha a más lett volna a politikai helyzet, akkor lehet, hogy a bizottság és egy más sorozatot javasolt volna, más lett volna a sorrend, de először az ezzel felülvizsgálat került volna elő, és utána tértünk volna rá más kérdésekre. De hát egész egyszerűen így jöttek az anyagok egymás után, így lehetett előre haladni, ez azonban nem jelenti azt, hogy logikusan az események sorozatát kellene követnünk az eredeti bizottsági javaslat alapján. Tehát valóban, hogyha megpróbáljuk ezeket a dolgokat összefogni, összekapcsolni, ez nem azt jelenti, hogy bizonyos anyagokat késleltetnünk kell addig, amíg minden mást meg nem oldottunk. És ez semmiképpen nem az a stratégia, amelyet követni szeretnék sem én, sem pedig Ké. Elnök, köszönöm szépen, és akkor köszönetet mondok mindenkinek, a bizottságnak, az árnyékjelentéstevőknek, és mindenkinek, aki a, a szükséges információval segített bennünket. Október 25-e a módosítók benyújtásának a határidője, ha csak, határideje, ha csak nem kérnek hosszabbítást. November 20-án vizsgáljuk meg a módosítókat, legkésőbb december 7-éig, és januárban szavazunk majd az ECON-ban, és ezzel le is zárom a hatos napi rendi pontot, és most nem lesz szünet. A titkárság azt kéri, hogy rögtön térjünk rá a hetes napi rendi pontra. Az árnyékjelentéstevőket támogat, tájékoztattuk. A megelőző szerkezet átalakítás keretei a második esély a szerkezet átalakítási fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedések. A címe Sambon úr a jelentéstevő, társ bizottságot, bizottsági státuszt kértünk, de ezt nem kaptuk meg, ennek ellenére a bizottság a bankcsomag részeként nyújtotta be ezt az anyagot, ezért illetékesek vagyunk, hiszen oda kell figyelni a nem teljesítő kölcsönökre. 237 módosítót nyújtottak be, és most a jelentéstevő a kompromisszumokon dolgozik, úgyhogy egyből megadom a szót Sambon úrnak 5 percre. Utána 5 percet kapnak az árnyékjelentéstevők, bizottság következik, majd spontán felszólalások, és aztán a szavazat előtt lezárnánk a vitát. Sambon úr, tessék! I am more, more ready even because I have... Köszönöm szépen, sietek. Mennünk mennem kell fél órán belül a kihelyezett munkavállalókról való szavazásra, úgyhogy remélem, hogy ezt sikerül majd megvalósítanunk. Most spanyolra fogok váltani. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a jelentéstevőknek, árnyés jelentéstevőknek a munkáját, a javaslatait. Ezzel kapcsolatban sokkal jobb lett a bizottsági szöveg, szerintem jó kompromisszumokat tudunk majd elérni, és általában úgy gondolom, hogy a bizottsági szöveg is elég jó alap. Holnapra a lehető legjobban megpróbáltam előkészíteni azokat a kompromisszumokat, amelyekre szükség van, de, lehet, de biztosan lesznek részenként és külön szavazások is, közös célok mentén. Itt elvi kérdésekről van szó, tehát alapvetően a már működő részeket nem kell kiváltani, hanem egy közös keretrendszer kialakítása a cél, hogy megfelelő legyen a jogbiztonság, a keretrendszer, második rendszer tudjunk egész Európa szerte kidolgozni. A következő gondolatokat szeretném megosztani önökkel. Először is azt gondolom, hogy meg kell tudnunk, definiálnunk kell tudni azt, hogy kik a központi szerződő felek, melyek azok a költségvetési egységek vagy hatóságok, akik a restrukturációs korszakban részt tudnak venni ebben a munkában. Az ő részvételüktől függ majd a siker is. Másrészt pedig nagyon fontos az, hogy egy olyan indikátorlistát tudjunk kialakítani, egy figyelemfelhívó indikátorokra gondolok, amelyek egy weboldalon is meg, megjelennének. Ez egy egységes piaci eszközként kezelendő. Itt alapindikátorokra gondolok. Ami pedig a, kötele, tehát a kötelezőséget illeti, itt különböző álláspontokat képviselnek a frakciók, erről vitázni fogunk, és remélem, hogy sikerül majd megállapodásra jutnunk. Szerintem a tagállamoknak is bele kellene ebbe szólniuk, hogy a szerződő felek, a központi érintett hatóságokra vonatkozólag ők tudják megállapítani mindezt. Negyedik pont a felfüggesztés határidejét illeti, itt különböző javaslatok születtek. Én szerintem a három és a hat hónap közötti időszak lesz a nyerő. Persze látni kell, hogy milyenek a mögöttes érvek, hiszen látjuk azt, hogy itt megállapodásra kell jutnunk. Ami a felfüggesztés következményemit illeti, itt két kérdést vetnék fel. Az egyik az általános szabályra vonatkozik, amelynek az a lényege, hogyha egy szolvencia problémával kapcsolatos eljárást megkezdünk, akkor fel kell függeszteni az adott szervezetet. Én szerintem ez egyértelmű egyébként, mert különben nincs is értelme. Nem tudja az adott szervezet átcsoportosítani a az adósságait, hogyha közben további adósságok gyűremlenek fel. Másodszorban pedig garantálni kell azokat a szerződéseket, amelyeknek, tehát amelyek alapvetően fontosak, de csak ezeket kell tudni garantálni. Itt ebben mindenképpen fontos az, hogy a tagállamok megállapodásra jussanak minimális szabályokról, a kis hitelezők, illetve a munkavállalók nagyon fontos szerepet kell betöltsenek a hitelezői listák, illetve hierarchiák kialakítása terén. Nagyon fontos a második lehetőség, illetve a felelősség kérdése. Itt a bizottság azt az alapvető szabályt javasolja, hogy egy egységes rendszer alakuljon ki, de szerintem ez nehézkes. Én azt gondolom, és más frakciók is ezzel egyetértettek, külön kellene kezelni a vállalkozóknak a vállalkozói veszteségeit és a személyes veszteségeit, nem lehet ezt a kettőt semmiképpen sem összekeverni, és szerintem ez, ezt így kell, ebben az esetben így kell eljárni. Ami az igazgató tanácsot illeti, itt alapkritériumok kialakítására van szükség, etikai és az ő tevékenységüket értékelő kritériumokra van szükség, és végül pedig, ami az adatgyűjtést illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az irányelv alkalmazása szempontjából fontos látni a határidőket. Tudjuk azt is, hogy az adott igazgató tanácsbeli tagok, illetve azok a személyek, akik ilyen cégeknél dolgoztak, őróluk egy listát kell alkotni, amelyet weboldalon is megjelentetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A néppárt nevében Tom van de Kalliár következik. Köszönöm, Hának úr. Örülök, hogy beszélünk most erről a témáról. Van egy szociális megbélyegzés azokkal szemben is, akik csődbe mentek. Sokkal erősebb ez itt, mint például az USA-ban. Ezért nehéz csőd után új vállalatot alapítani 18% azoknak, akik csődbe mentek, azt mondották, hogy nem viseltetnek irántuk már bizalommal jövőben. Nem a fizetés képtelenség alapján kellene őket értékelni, hanem képességeik alapján. Ezért második esélyt kellene adni az európai vállalkozóknak. Támogatni kell mindezt, különösen a KKV-k esetében, és az egyszemélyes vállalkozásokra is érvényes mindez. Egy olyan rendszert kell kialakítani, amely az időben történő, a megelőző jellegű szerkezet átalakítást célozza a csődeljárás helyett. Flandriában vannak ilyen szervezetek, itt nyomon kísérjük, támogatjuk a vállalatokat nehézségek esetében, mégpedig diszkrét módon jelentkezhetnek, és így meg lehet menteni a vállalatot, az túlélheti a nehézségeket, vagy újraindulhat. Mi tehet, mert tapasztalatokat gyűjtöttünk ezen a területen. Hogyha valaki segítséget kér máshol, gyakran ez már túl későn történik, ezen javítani kell. Ezért fontos számunkra ez a szöveg. Különösen a korai előrejelző rendszerek kellene összpontosítani, hogy időben szakértők támogatásával lehessen fellépni. A szakértőket nem lehet akadályozni munkájukban. Hogyha kompromisszumon dolgozunk, akkor fontos azt megvizsgálni, hogy milyen különbségek léteznek jelenleg az EU-ban ezen a területen, hogyan lehetne ezeket leépíteni, harmonizálni, hogyha például megnézzük a felfüggesztés hosszát, akkor felvetődik a kérdés, hogy a nem, milyen nemzeti jogszabályok érvényesek. Csak ott kell harmonizálni, ahol erre valóban szükség van, hogy jogbiztonságot teremtsünk azon vállalkozók számára, akik határokon átnyúló tevékenységet folytatnak, vagy akár a beruházók számára. Fontos, hogy a változások ne hasonak ki negatívan a nemzeti jogszabályokra, különösen azokon a területeken, ahol ezek jól működnek. Aztán a második dolog, Fontos, hogy kompromisszumot találjunk itt a hitelezők és adósok viszonylatában is. Ez is fontos, különösen kell kevék esetében. A tárgyalások során figyelni kell arra, hogy ez az egyensúly minden cikkben megmaradjon. Várom a vitát az árnyékjelentéstevőkkel. Azt hiszem, hogy valóban kiemelkedő ez a munka. Zsampan úr részéről ezt köszönöm. Of Snd Shadow, uh, Madame Beres. Köszönöm szépen, Berez asszony következik. Köszönöm. Kozolino kolléga nem tudott jelen lenni, elnézésüket kéri. A Ekon szakbizottságként véleményt kell alkotnunk a Júri anyagához. Fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kidolgozott kompromisszumokkal, már ami a szerkezet átalakítási eljárásokat illeti, illetve a csőd eljárás rendelkezéseit. Gyakran látjuk banki kérdésekben, hogy ez egy akadály, az, hogy nincs harmonizált csőd rendszer, és hogy ez milyen problémákat vethet fel. Azt kell felvetni ezt a kérdést, hogy hogyan lehet valóban előrelépni, hogyan lehet hasznos a szakbizottság elég Ségese mindez, az Európai Parlamentnek nagyon ambiciózusan kell követni a céljait. Megnéztem Godzolino úr és más szocialista kollégák módosítóit, és három pontot szeretnék itt kiemelni. Az egyik az időtartam kérdése. A jogszab egyik fő kihívása azt biztosítani, hogy a csődeljárások esetében ezeket egyrésztről átlátható, elég nyitott módon hajtsák végre, ugyanakkor el kell kerülni azt is, hogy ezek végtelen hosszúságúra nyúljanak, és ezek veszélyeztetik a munkavállalókat, a beszállítókat, vagy a KKV hálózatot, amely az adott vállalattól függ. Aztán a szerkezet átalakítást, illetően nagyon sok módosító, amit benyújtottak az SND tagok, ezek a szerkezet átalakításra irányulnak. Remélem, hogy a jelentéstevő figyelembe veszi majd az aggodalmainkat. Aztán az adatgyűjtés a harmadik kérdés. Fontos, hogy ez megfelelően zajoljék. És az utolsó dolog, az eljárások átláthatósága, illetve a jó tárgyalás megkönnyítése között kell dönteni. Az első bizalmas szakaszban nyilvánvalóan segíteni kell a szakmai tevékenység újra felvételét megfelelő feltételek mellett fontos a munkavállalókkal való előzetes konzultáció szerkezet átalakítási eljárás megkezdése előtt. Az EMPL szakbizottságban a korábbi ciklus során gyakran közelről megvizsgálhattam ezeket az ügyeket, és kérem, hogy a jelentéstevő konzultáljon Alessandro Szerkász munkáit nézze meg, aki nagyon konkrét javaslatokkal élt, azt illetően, hogy hogyan lehet kombinálni a fizetésképtelenségi eljárást, a csődeljárást és a munkavállalók bevonását ezen eljárásokba, és remélhetőleg kompromisszumot fogunk, fogunk találni egyes elemeket illetően. Uh, e Köszi, köszönöm szépen és az ECR részéről pedig kéknek van még egy esélye. Igen, köszönöm szépen. Lénz úr megjegyzését szeretném felolvasni, amely nem vonatkozik a kompromisszumos módosítóra általánosságban. Azt lehet mondani, hogy a saját nemzeti inszolvencia és átstruktúrási mechanizmusok tükröződnek a különböző országokból származó képviselők megjegyzésének, azonban ezeket meg kell próbálni a lehető legjobban összefogni egy koherens rendszerben, és egy olyan ösztönzőt létrehozni, amely hatékonyabbá, olcsóbbá és gyorsabbá teszi ezt a rendszert. Észben kell tartani a nagy, széles képet, figyelembe véve a különböző nemzeti eljárások különbözőségét, illetve a bírói rendszerek különbözőségét. Az összes átstruktúrális és szerkezet átalakítási eset különböző, ezért rugalmasságra van szükség. Ami pedig a részleteket illeti, először is, ami a mentesítés eljárásokat illeti, itt a professzionális hitelek esetében ez mindenképpen piros vonal, és nagyon reméljük, hogy itt a megfelelő irányba haladnak majd a dolgok. A szakértő ne, nem lehet kötelező érté, érvényű, itt az ötös cikkre utalnánk. Az ilyen követelmény nem mindig az adós érdekeit szolgálja, Harmadik megjegyzés, nagyon fontos a vállalkozók számára, hogy egyértelmű információhoz férjenek hozzá, akkor, hogyha bajba jutnak, és ebben a tekintetben is módosítót nyújtottunk be a tagállami kommunikációra vonatkozóan, hogy a tagállamok tájékoztassák a bizottságot, és itt félbeszakítja a hozzászólót az elnök ugyanis hihetetlen sebességgel olvasott föl a felszólaló, és a fordító, illetve tolmácsok nem tudták követni. Úgyhogy Sambó azt kéri Kay asszonytól, hogy ha lehet, térjen vissza a szövege elejére, és próbálja meg lassabban felolvasni azt. The third point. Did you get to? The second? The, uh, second one better. The second. A második gondolattól, hogyha lehet a szakértő megkérése nem, nem szabad, hogy kötelező legyen. Az ötös cikk harmadik bekezdése maradjon érintetlen. Egy ilyen követelmény nem mindig hasznos, illetve nem mindig szolgálja az adós érdekeit, különösen akkor, hogyha nagyon egyértelműek ezek az esetek, és kevés hitelező érintett. Nagyon fontos, hogy a vállalkozók hozzáférjenek az egyértelmű információkhoz abban az esetben, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, vagy hogyha újra akarják indítani a vállalkozásukat. Ebben a tekintetben és ebből a tekintetből is módosítót nyújtottunk be, tehát a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a bizottságot, segíteni annak munkáját, könnyíteni az adminisztratív terheveket. Lönes úr, várja a kompromisszumos mód, módosítókkal kapcsolatos közös munkát, és köszönöm szépen, elnézést kérek a túlságosan gyors olvasásért, elnök, köszönöm. Bizonyára majd négy szem közt eszmecserét folytathatnak. Nem tudom, a GUE részéről itt van-e valaki végez szúr, tessék. Boa tarde, eu vou apenas dar-vos conta de umas notas que me foram transmitidas pela Felolvasom azt a fejezést, amelyet Paloma López adott át nekem, árnyékjelentéstevőnk egyes témákról, amelyeket továbbított. Az első dolog a munkavállalók. A munkavállalók prioritást kell, hogy képezzenek ebben az irányában, abban az értelemben, hogy meg kell őrizni a munkavállalók jogait, és mindig az előnyükkel, hogy elsőbséget élvezzen. Nem szükséges elfogadni a vesztességeket, a munkavállaló nem kell, hogy viselje ezeket a költségeket, kiadásokat, és a szerkezet átalakítások során a munkavállaló szerepe kell, hogy legyen a középpontban, bármiféle stratégia, amely szerkezet átalakításra irányul, ezt párbeszédben kell lefolytatni a munkavállalókkal, és fontos, hogy ez az elem megjelenjék a különböző intézményekben, ahol tárgyalják ezeket a témákat. Fontos a szavazathoz való jog, a különleges képviselet, a hitelezők gyűlésein, és azt hiszem, hogy az alapvető dolog, vagy legalábbis, legalábbis Paloma López szerint a legfontosabb dolog az, hogy a munkavállalók valamennyi vállalat központi részét alkotják, és hogyha hitelekről van szó, meg kell hallgatni a véleményüket, a képviselőik véleményét bármiféle szerkezetet alakítási folyamatban ez elsőbséget élvez bármiféle megoldást illetően. De Mr. Giegold is report about... Köszönöm szépen a zöldek részéről. Giegold úr ugyan a jelentéstevő, de ön fog helyette beszélni. Jó, akkor most Giegold úr nevében a következő nyilatkozatot olvastam fel. Örülünk ennek a javaslatnak, hogy az akadályokat le akarják bontani, a különbségeket külön, csökkenteni akarják, nemzeti kereteket egymáshoz közelíteni, közös rendszer standardok kialakítása a cél. Nagyon fontos a szolvencia problémák esetében a adósok helyzetének rendezése, ez egy kulcsfontosságú kérdéskör a mi szakbizottságunk munkájának szempontjából is. Ezért köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és azt, hogy erőfeszítéseket tesz arra vonatkozólag, hogy javítsa a bizottsági javaslatot. Nagyon sok módosítás érkezett a múlt héten, főként arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet az előzetes figyelemfelhívó indikátorokat kidolgozni, és másodszorban pedig az adatgyűjtési rendszerre vonatkozólag. De azért vannak itt olyan kérdések, amelyekre oda kell figyelnünk, és amelyek még nincsenek megoldva. Ambiciózusabbnak kell lennünk, főként a munkatársak helyzetének rendezése szempontjából az ilyen helyzetekben, és ugyanakkor gyakorlatban is konzultáció, tájékoztatást kell biztosítanunk a munkavállalók számára az egész folyamat alatt végig feltétel nélkül kell kezelnünk a munkatársakat, nem lehet rá kényszeríteni a munkatársakat arra, hogy tovább dolgozzanak. Itt tulajdonképpen az alapvető jogok sérülnének egyébként. Ezért fontos az, hogy minimális harmonizációs intézkedéseket vezessünk be, de szerintünk nem eléggé holisztikus ez a megközelítés a szolvenciára vonatkozó szabályok, illetve jogszabályok esetében. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy közelebbről kell megvizsgálnunk a felülvizsgálati záradékot, és ugyan elismerjük azt, hogy milyen jogi és gyakorlati kihívásokat jelent egy holisztikus megközelítés, de mégiscsak ambiciózusabb megoldásra van szükség egy fenntartható harmonizáció érdekében a tagállami inszolvenciára vonatkozó szabályok egységesítése szempontjából ez elengedhetetlen, mert így lehet a jövőben egy jól működő tőkepiaci rendszert kialakítani. És végül, de nem utolsó sorban a bizottságot kérem sor fel, hogy szóljon hozzá. Thank you very much. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy röviden a pozitív gondolatokra, illetve az aggályokra is reflektáljak. Másodszorban nagyon örülök annak, hogy tetszik önöknek ez az early warning rendszer, és ugyanakkor szeretnénk egy rugalmas rendszer fenntartását biztosítani. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban örülünk annak, hogy sikerült ezt rendezni az IB practitioner esetében. Ez ugye nagyon drága, éppen ezért, hogyha KKV-kra gondolunk, akkor ők gyakorlatilag ki vannak zárva ebből a körből a költségek miatt. Ne felejtsünk el arra sem gondolni, hogy a fogyasztók, illetve a professzionális fogyasztók között különbséget tegyünk, nem mindig van e között különbség a különböző tagállamok során, ezért a különböző tagállamokban éppen ezért fontos lenne az, hogy itt különbséget tudjunk tenni. És ez egyébként költségkimélés szempontjából is fontos gondolat. Emellett szeretnénk megőrizni a munkavállalók védelmére vonatkozó részeket, és valójában a konzultáció elengedhetetlen, a jelenlegi EU-s vívmányoknak megfelelően is. Ezért fontos az, hogy a munkavállalók meg tudják őrizni az összes jogaikat, és ezt az új restrukturációs mechanizmus kapcsán is hangsúlyozni szeretnénk. Utolsó gondolatként rugalmasság és az egész rendszer alapstruktúrája kapcsán nagyon nehéz mindenben megőrizni a legjobbat, már csak azért is, mert nagyon különbözőek a rendszerek tagállamról tagállamra haladva, ezért általános követelményeket kell megkövetelnünk, és mindezt úgy, hogy kompromisszumot kötünk a rugalmasság és az azonos vagy a közös standardok kialakítása között, de ez nagyon nehéz. A rendszerek összeegyeztethetősége nem feltétlenül valósítható meg, mert az Európai Unióban nincsen két olyan tagállam, amelyben azonos rendszer lenne mérvadó. Köszönöm szépen, jelentéstevő hozzá kíván-e szólni? Igen, természetesen. Holnap jó munkánk lesz, és nagyon optimista vagyok, mert amit hallhattam, az mind egybeesik az én gondolataimmal. Tom barátomnak is azt tudom üzenni, hogy egyetértek vele. Valóban a dologok gyökere az az, hogy őrizzük meg a cégeket, életbe kell őket tartani, nem szabad őket megfojtani. Ezért fontos mindez. Beres asszonynak pedig azt tudom mondani, hogy vele is egyetértek, ő az átláthatóság fontosságáról beszélt, és arról, hogy kerüljük a nem egyensúlyi helyzeteket. Emellett az adatgyűjtésre vonatkozó megjegyzéseivel is egyetértek. Hát Alessandro Szerkász irodája nagyon közel van az enyémhez, úgyhogy majd megpróbálok vele beszélni, még mielőtt az jelentéstevőkkel találkoznék. Nagyon jó gondolatai voltak mindig is ebben a parlamentben is. Az ICR is jó gondolatokat sugároz, jók jó az együttműködés technikai szempontból, és természetesen meg fogjuk találni azokat a megoldásokat, amelyek egy több Európa gondolatmenetbe is beilleszthetők. Persze értem Viergas képviselőt is, és Urtasun úrnak is köszönöm a jó munkáját. Ő is elmondta, azt, amit Beres asszony és Viergász úr, hogy a munkavállalók problémáját nem szabad figyelmen kívül hagyni. Persze, ez teljesen érthető, és én mindig több Európát szeretnék, amikor több harmonizációról beszélünk, akkor az szerintem jó, de nem szabad, hogy megtörjön az egyébként nagyon szép egyensúly technikai kérdéseken. Nem szabad, hogy ez kibillenjen, tehát ezért a szubszidiaritás elvét is figyelembe vehetjük. Az employment már egyszer ezt elfogadta, úgyhogy ő belőlük meríthetünk erőt, és arra is emlékeztetnék, hogy itt alapvetően pénzügyi restrukturációról, vagy átcsoportosításról beszélünk, és itt külön szabályok vonatkoznak a hitelezőkre, a munkavállalókra, és így tovább. Tehát itt specifikus intézkedésekről van szó, és a munkavállalók ugye nagyon specifikus helyzetben vannak, mert egyben hitelezők is, és munkavállalók is egyetértek a bizottság által elmondottakkal is, nincs értelme annak, hogy a munkavállalói jogokból bármit is elvegyünk. Ezt meg fogjuk akadályozni, ezt nem fogjuk megengedni, úgyhogy alapvetően szerintem jó munkát végeztünk, és még egyszer köszönöm az árnyékjelentést tevő kollégáknak is a segítségét. Köszönöm. Pontosan 5 óra 15 perc van, ahogyan ön is kérte. Nézzük most az ütemtervet. Módosításokat megvitattuk, november 6-án fogunk erről szavazni, és Vote in January. So let me finish here. Júriban november végén kerül majd megvitatásra mindez, és most 25 percre megállítjuk a szavazás előtt még az ülésünket. Dear colleagues. Kedves kollégák, kezdjük akkor a szavazást. Kezdjük egy teszttel, ahogy mindig, és megnyitom a szavazást. Teszt szavazás. You abstain. I always abstain at test. That's right, should be. <laughs> I had a lot of tests in my lifetime, that's enough. Press the button, Brian. Bravo. Esther, I'm hoping this is. Okay. Oké, okay, lezárom. Good. So, uh... Akkor kezdjük Hökmárk úr jelentésével. Ez az európai szemeszterről szól, de még azelőtt megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Nagyon jó munkát végeztünk, mindenre kiterjedően sikerült kompromisszumokat kialakítanunk, és nagyon nagyra értékelem az árnyékjelentéstevők erőfeszítéseit is. Én azt gondolom, hogy itt tényleg haladunk valami felé. A cél az az, hogy a jelentés összecsengjen az Ample-ből érkező jelentéssel. Itt nem csak az ország specifikus ajánlásokról van szó, és ez önmagában problémás. Erről kellene valamit tennünk, vagy ezzel kapcsolatban. Én gondoltam is arra, hogy elhalaszthatnánk a szavazást, de hát ö, erre már nem volt lehetőség. Elő kellene készülni rendesen a plenárisra, mert nem egyszerű a helyzet. Itt két olyan jelentésről van szó, amelyről Sem én, sem az árnyékjelentéstevők, sem senki más nem értesült. Márpedig van hatása a politikáinkra. Nem konkrétan az ország specifikus ajánlásokra gondolok, a gazdasági politikákra. Szerintem ez olyan probléma, amivel kapcsolatban a jövőre nézve is oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és egyetértek az aggályokkal ezért is próbáljuk meg a szemeszterre vonatkozó jelentések struktúráját egy kicsit javítani, mert különben ilyen potenciális inkonzisztenciák alakulhatnak ki. Úgyhogy ezzel mindenképpen teljes mértékben egyetértek, és valóban arra van szükség, hogy nagyobb elkötelezettséggel dolgozunk, de hát persze mindenkinek itt szuverén döntési joga van. Na nézzük akkor a szavazatokat. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 73-as módosítás mellette, ellene megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. B kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. C kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. D mellette ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. H mellette ellene tartózkodók elfogadva, I mellette ellene tartózkodók elfogadva, 152 mellette ellene tartózkodók elutasítva, J mellette ellene tartózkodók elfogadva, K mellette ellene tartózkodók elfogadva, L mellette ellene tartózkodók elfogadva, M mellette ellene tartózkodók elfogadva. 216-os 216 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 220 mellette, ellene, tartózkodók, ugyanazzal a többséggel elutasítva, ellenőrizzük le, ha akarják, de nekem világos volt. N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, O mellette ellene tartózkodók elfogadva, P mellette ellene tartózkodók elfogadva, Q mellette ellene tartózkodók elfogadva, R mellette ellene tartózkodók elfogadva, 263-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, S mellette ellene tartózkodók elfogadva. T mellette ellene tartózkodók elfogadva. U mellette ellene tartózkodók elfogadva. V mellette ellene tartózkodók elfogadva. W mellette ellene tartózkodók elfogadva. X mellette ellene tartózkodók elfogadva, 345-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Y mellette ellene tartózkodók elfogadva, Z mellette ellene tartózkodók elfogadva. AA mellette ellene tartózkodók elfogadva, AB mellette ellene tartózkodók elfogadva. AC mellette ellene tartózkodók elfogadva, AE mellette ellene tartózkodók elfogadva, 407 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Empőről nem szavazunk, rendben. Akkor viszont a regiről szavazunk. Regi 1. Regi 1. A 36. oldalon van, legalábbis az én szavazólistámon, az Empül után. Regi 1. Mellette, ellene, Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Regi kettő. Utolsó mondat. Mellette ellene tartózkodók elutasítva, ugyanazzal a többséggel. Regi 5 mellette ellene tartózkodók elfogadva, regi 8-as mellette ellene leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Regi 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, AE kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AF mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. AG mellette ellene tartózkodók elfogadva. AH mellette ellene tartózkodók elfogadva. AI mellette ellene tartózkodók elfogadva. AL mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva, és most a teljes szövegről név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. What a consensus. Yeah. Okay. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 33-8 ellenében 5 tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek és az egész csapatnak. Most következik néhány ellenvetés, amikre a jelentéstevők is rábólintottak, illetve a koordinátorok az ekontól. Szerintem ezek egyébként teljesen érthetőek. Az első esetében megadom a szót a jelentéstevőnek, Langen úr következik. Csak annyit szeretnék mondani a két IDD-nél, két IDD javaslatnál, delegált jogi aktusok ezek. Tartalmilag mindkettő rendben van, de eredetileg már május-júniusban, aztán június-júliusban végül szeptember 21-ére jutottunk, és azt javasoltuk az elnök és jó magam, hogy megkérjük a bizottságot, hogy saját jogalkotási javaslattal álljon elő, amely 2018. október 1-ig meghosszabbítja felhasználási időtartamot, a végrehajtási időszakot. Mi az eredeti szövegnél akarunk maradni, azonban az ipar, gazdaság, a kis és középvállalatok érdekében október 1 -e 2018 lenne tehát a határidő. Kérem a hozzájárulásukat, mert egyes tagállamok azt mondták, hogy ezt hamarabb nem tudják végrehajtani, különösen a cégek vonatkozásában. Thank you very much. Köszönöm, Pervans Berez. Merci, az SND frakció támogatja a jelentéstevő javaslatát, de világosan szeretném elmondani, hogy miért is kértük ezt az elhalasztást. Nem első alkalomban történik meg a delegált jogi aktusok esetében, hogy eh, a delegált jogi aktus hatály lépése és az adott jogalkotás hatályba lépése alatt akár hat hónap is eltelhet. Itt az Európai Bizottság késedelmeskedett az ETS kidolgozását illetően. Ez tehát egy sajnálatos helyzetet eredményezett, és szeretnénk felhívni erre a figyelmet a bizottság felelőse figyelmét, hogy a jövőben ne álljon elő ilyen helyzet, mert minden alkalommal az Európai Parlament el fogja halasztani a hatályba lépést, mert ez a hat hónap vagy több, ez nem lehetséges. Azt hiszem, hogy ez nem jó stratégia jövő szempontjából. Nagyon világos, mondja Langen úr. Köszönöm Mások úgy látom nem akarnak hozzászólni, akkor kezdjük a szavazást. First, uh, we have to vote in block on... Blogban fogunk szavazni a különböző bekezdésekről. A kifogásokról fogunk most szavazni az IDD-vel kapcsolatban. Biztosítási társaságok tekintetében ez egy 2017. szeptember 20-ai delegált jogi aktus mellette ellenet tartózkodók elfogadva. Következnek a bekezdések. A preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodók elfogadva, B mellett ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosítása C preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodtak elfogadva, és aztán most a teljes módosított szövegről fogunk szavazni név szerinti szavazással. Vote is closed. 41 in favor. 41 mellette, 3 ellene, két tartózkodással elfogadva. Következik a második delegált jogi aktus. Yeah. Yeah, yeah. Yes, sorry, yes. Are voting with the, to the second. Másodikról szavazunk, akkor eredeti szöveg egy-kettő mellett ellene tartózkodók elfogadva blogban következnek a francia bekezdések mellett ellene tartózkodók elfogadva, A preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodók elfogadva, B mellett ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosítás mellett ellene tartózkodók elfogadva. Módosított formájában szavazunk a szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 ellenében két tartózkodással elfogadva gratulálunk. Ezzel teljesen világos üzenetünk van. Persze sajnálatos, hogy egyáltalán erről kell itt most vitatkoznunk. Sajnos nem is az első eset ez. Itt nagyon hosszú késések is voltak már el kellene kerülni azt, hogy a jövőben ez megismétlődjön. És remélem, hogy a parlamenti javaslatot követni fogják majd a bizottságnál is, mert ez nagyon megalapozott. Minden esetre a bizottságunk ezt teljes mértékben támogatta. Következik egy MIFID delegált rendelet. Márkusznak adom meg a szót. Köszönöm. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy itt egy technikai megjegyzéssel értünk a bizottság irányában több mint egy évvel ezelőtt. Egy évig volt ez a bizottságnál, és néhány megfogalmazási módosításon kívül semmit nem tett a bizottság. Megállapodtunk abban, hogy ez az, ezzel az early non-objection-nel élünk, mert sürgető szükségességgel ki kell igazítani a rendszert. Elfogadhatatlan azonban, hogy ez egy évig tart, amikor nem kérünk lényegi változást, az ESMA technikai rendelkezéseit illetően a bizottság ezt sokkal hamarabb benyújthatta volna, és így nem került volna az időszorítása, nem kerültünk volna az időszorítása alá, hogy ilyen gyorsan kelljen ezt megvizsgálni, csak a teljesség kedvéért akartam ezt hozzáfűzni. Thank you. Uh... Köszönöm. Akkor Blogban fogunk szavazni az egyes és a kettes bekezdésről mellette ellene tartózkodók elfogadva. Francia bekezdések mellette ellene tartózkodók elfogadva. A mellette ellene tartózkodók elfogadva, B mellette ellene tartózkodók elfogadva, C mellette ellene tartózkodók elfogadva, D mellette ellene tartózkodók elfogadva, teljes szövegről fogunk most szavazni, módosított formájában, név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. 41. Négy ellenében egy tartózkodással elfogadva. Most következik az utolsó kifogás, ez az indirect clearing arrangementekre vonatkozik. Langen úr esetleg hozzá kíván ezt szólni, vagy sem? Ugyanaz a gond, amiről Ferber kolléga beszámolt, tulajdonképpen ennek már hamarabb is, ezt hamarabb is meg lehetett volna ejteni, ott volt a refit, és most itt jön a delegált jogi aktus, szerintem ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy egy jobb intézményközi megállapodás jöjjön létre a bizottsággal. Thank you. Köszönöm. Ez tényleg sok. Okay, paragraph one and two. Uh... Egyes és kettes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. Francia bekezdés 1-től 9-ig mellette ellene tartózkodók elfogadva. A mellette ellene tartózkodók elfogadva. Én azt hiszem, blogban szavazhatunk a preambulum bekezdésekről, menetelen a tartózkodók elfogadva, teljes szöveg, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41, <clears throat> 4 ellenében egy tartózkodással elfogadva. Ezzel a szavazást lezárom és a következő napi rendi pontra térünk rá, amitől azt, attól tartok, én fogok elnökölni. Fine. Okay, so now we are uh, Nos, 13-as helyett 9-es napi rendi pont következik, a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés, egy véleményről van szó a LIBE, az illetékes szakbizottság, a jelentéstevünk pedig Eva Jolie. 69 módosító született, és meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Tessék! tessék, megadom a szót. Négy kerek percre. Köszönöm szépen, először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek, akik együttműködtek velem az ECON véleményen, amely a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szól. Gyümölcsöző ülésre kerül sor az előző plenáris időszakban, Strasbourgban, és nagyon jó kompromisszum született. A javasolt kompromisszumokon kívül egy-két dologra még szeretnék rámutatni, amelyek amelyekkel szerintem ki kellene egészíteni a véleményünket. Ami az adó bűncselekményeket illeti, Ez mindenképpen bűncselekmény, akármi is legyen a maximális büntetés. A bizottsági javaslatban ez egy éves börtönbüntetést jelent. Szerintem nagyon fontos, ez úgynevezett predikett bűncselekmény kell, hogy legyen, ami az 5 per 2-es bekezdést illeti. Azt javaslom, hogy a négy évről öt évre növeljük a maximális börtönbüntetés ki ö, jelölését. Ez pedig a segítésért, a buzdításért, illetve a, a bűncselekményben való részvételért róható ki. Itt is különbségek vannak a tagállamok között. Például nagyon sokszor a segítséget kevésbé tartják súlyosnak, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy mind a kettőt elítéljük. Ezen kívül kiegészítő büntetésekre van szükség. Például nyilvános hatóságokkal nem léphet szerződésbe, illetve jogosultságoktól elesik, például az európai alapokhoz nem férhet hozzá az adott személy. Ami pedig a súlyosbító körülményeket illeti, kettő ilyet lehetne felsorolni. Hogyha pénzmosás eredménye egy terrorizmussal összekapcsolható tevékenység, akkor ez súlyosbító körülménynek minősült, illetve amennyiben egy PEPS, tehát egy politikailag szem előtt levő személy is érintett az ügyben. Ezen kívül a kompetenciára vonatkozóan tisztázást kell eszközölnünk, hiszen a jelenlegi bizottsági szövegben jogbizonytalanság van. Tehát prioritást állítanánk fel a négy tényező esetében. Az első a terület, ahol a bűncselekményt elkövetik, második a nemzetiség, tehát az elkövető nemzetisége, a származási ország, és végül a, az a terület, ahol elfogták az elkövetőt. Ezen kívül az együttműködés értekében az Eurojust segítségét is lehet kérni. Ez egy kiegészítés lenne, és várom a véleményüket. Számítok a támogatásokra, a kompromisszumokat illetően. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Mr. I don't see Mr. Thomas Mann. Thomas Mann úr nincs itt, hogyha jól látom. Nem tudom, hogy a néppárt részéről van-e valaki. No. Okay, uh, so for the SND group, Hug Bayé. következik a szocialisták részéről. Oh, Köszönöm. Nagyon fontos az a dosszié, mindannyian tudjuk, hogy milyen pusztítást okoz a pénzmosás, Ugye láthatjuk, hogy a szervezett bűnözés rengeteg pénzt tud tisztára mosni különböző eszközökkel, a terrorizmus finanszírozás is ebből következik. A Panama Papers szakbizottság foglalkozott a pénzmosás elleni anyaggal, semmi semmiféle formát nem szabad figyelmen kívül hagyni ezen küzdelemben. Ami a bizottság javaslatát illeti, itt ez elő akarja segíteni a minimálszabályok bevezetését, a határokon átnyúló együttműködést, a büntetőjogi szankciókat ezen a területen. A bizottság szövege jó jogalap, a Eva Zsoli módosítói bizonyosan megerősítik majd a szövegerősségét. Itt ki kell bővíteni az adó bűncselekmények körét, amelyek az alap bűncselekményekhez tartoznak, és háromról öt évre kell emelni a büntetési tételt, módosítókat fogok benyújtani, hogyha hogy nem kell feltétlenül az alap bűncselekményre a pénzmosás bűnt büntetését alkalmazni. Aztán itt van a pénzmosási kísérlet, itt ugyanazt a maximális szankciót alkalmaznám, mint a szerzők, és ezen kívül a jogi személyek is büntetendők lennének, akár saját nevükben cselekednek, vagy követnek el ilyen bűncselekményeket, akár más jogi személyek nevében. Nagyon jó volt az utolsó koordinátori találkozó, rendkívül kedvező légkörben zajlott. Ezt köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Luke úr, Fox úr nevében. Uh, thank you very much. Yes. Köszönöm szépen, igen. Fox úr elnézést kér, amiért nem tud jelen lenni, és kéri, hogy olvassam fel a nyilatkozatot, amit most meg is teszek. Először is köszönetet mond az elnöknek. Módosítókat nyújtottam be azzal a céllal, hogy arányos megközelítést alkalmazunk, és hogyha tagállamok nemzeti szinten tovább akarják vinni ezt az ügyet, akkor ezt megtehessék. A frakciók, a többi frakció nem ugyanezt a megközelítést alkalmazta, és némi átfedést tapasztalunk. Azt kérjük hogy az FITF ajánlásán túllépjünk, anélkül, hogy ennek az értékelését elvégezték volna. Az én frakcióm ezzel kapcsolatban aggályokat fejezt ki. Vannak olyan módosítók, amelyeket nem tudnánk elfogadni. Az adóügyi kérdések tagállami hatáskörbe tartoznak, nem tartoznak ide a 25%-os küszöbérték nem megvalósítható, illetve nem segíti elő a horizontális bejelentők védelmét. Nem gyakorlati, és nem is kiegyensúlyozott ez a megközelítést. Ezen kívül vannak olyan büntetőjogi büntetések, amelyeket Európai Uniós szinten kívánnak megvalósítani bizonyos módosítók, Ezekkel nem értünk egyet, a kompromisszumokon dolgozni fogunk a jövőkben. Nos, ennyit a Ashley Fox véleményéről, és a saját nevemben pedig szeretném elmondani, hogy egy vélemény, egy kérdést illetően eltér a véleményünk. Szerintem a 25%-os küszöbérték csökkentése nem csak hogy kivitelezhető, hanem nagyon fontos, illetve véleményem szerint a bejelentők védelme feladata az Európai Parlamentnek, azonban fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy ez ne kapcsolódjon pénzügyi érdekekhez, illetve bizalmas információt ne kelljen kiadni. Hogyha ezen feltételek teljesülnek, szerintem nagyon fontos, hogy valamit tegyünk a bejelentők védelme érdekében. Köszönöm szépen! és várom a közös munkát. A pénzmosás, illetve a bejelentők védelme rendkívül fontos. Daphne Caruana Galícia Máltai újságíró, aki nagyon fontos szerepet töltött be a Panama, Panama dokumentumok felderítésében. Életét vesztette egy bombatámadás kapcsán, úgyhogy ez egy szörnyűséges hír. Ezt mindenképpen el kell ítélnünk. Uh, I don't see Mr. Uh, Alde, so I guess eventually you are speaking. Eva. Zsoli, a zöldek nevében? Nem, bocsánat, mondja az elnök, összezavarodtam. Először is, kinek is kell megadnom a szót? So I will give the floor now to um, and represent... Akkor a bizottság kapja meg a szót. Jerome Bruce tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, először is én is konstatáltam a szörnyű híreket, és e, együtt érzünk az újságíró családjával. A bizottság odafigyel a bejelentők védelmére, mindenféle mindenféle bejelentés nélkül szerintünk nagyon fontos, hogy horizontálisan járjunk el, ne csak a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatban foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ezen kívül, ami a pénzmosásra szemeli büntetőjogi fellépést illeti, ez kiegészíti a trialógus tárgyát képező preventív jogszabályokat. Tehát vannak olyan elemek, amelyek inkább oda tartoznának. Itt a, a büntetőjogi fellépésről beszélünk, definiáljuk a pénzmosást, illetve az ezzel kapcsolatos szankciókat. Értékeljük azt, hogy a javaslat legfontosabb elemeit támogatják. Az egyik fontos elem az, hogy a hatáskört, illetve a hatályt kiterjesszük minden súlyos bűncselekményre. Ide az adó bűncselekmények is beletartoznak, a Éva Zsoli is mondta. A bizottság a módosítókat hivatalosan nem tudja még elfogadni, de az első értékelés nagyon is pozitív. Egyrészt a, a szankciók, a börtönbüntetés, kiszabása, illetve a jogi személyek bevonása is ide tartozik illetve határon átnyúló vizsgálatok esetében az együttműködés fellendítését nagyon fontosnak tartjuk. Várjuk a szavazást november 6-án, és reméljük, hogy utána megkezdődhetnek a további tárgyalások. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, és akkor most Eva Zsoli kapja meg a szót a záró megjegyzésekre. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, a megjegyzéseket, a hozzászólásokat. Igen, egy utolsó árnyékjelentéstevői ülésre sor kerül majd a jövő héten, és ott meghallgathatjuk a különböző véleményeket. A legutolsó ülésen nagyjából egyetértettünk, egy alapvető bűncselekmény kell, hogy legyen az adóügyi bűncselekmény is. Ez kétségtelen, hiszen ez eddig egy tátongó lyuk volt a pénzmosás elleni harc területén, illetve a pénzmosás elleni irányelvvel kapcsolatban szintén összhangra kívánjuk hozni ezt a jelenlegi szöveget. Ami pedig a máltai újságíró meggyilkolását illeti, találkoztunk ezzel az újságíróval a tényfeltáró küldetésünk során. Azt hiszem, hogy az ő halálhíre nagyon jól rámutat arra, hogy mennyire mennyire fontos a ele, pénzmosás elleni jogszabályalkotás, ezeket megfelelően ki kell alakítani, közös szankciókra, büntetésekre van szükség, ezt rendkívül fontosnak tartom. Hiszen pénzmosás áll az illegális pénzmozgás hátterében, és ezt használják ki a terroristák. Úgyhogy valóban eljött a pillanat, hogy kötelezővé tegyük ezt a jogszabályt, és kiválóan fogalmazzuk azt meg, úgyhogy várom a következő ülést. Elnök, köszönöm. Az ütemterve következő. November 6-án szavazunk, a Libében november 22-én szavaznak, és azt hiszem ezzel lezárhatjuk a mai ülésünket. A következő ülésre október 19-én kerül majd sor, reggel 9 órakor, 12 óra 30 percig. Köszönöm.